Sok szeretettel köszöntöm az Európai Tanács elnökét, Donald Tusk urat, és meg is adom neki a szót. Tessék, önél szó. Tisztelt Schulz elnök úr, kedves képviselő. És a az informális ülésről fogok beszámolni, ennek a e, legfontosabb célja a konzultáció, nem pedig a tárgyalás. Az e, eredmény e, megfelelő. A gyorsan változó eseményekre reagáltunk ezzel az informális üléssel. Az első téma Ukrajna. Petro Poroshenkoval egyeztettünk, aki csatlakozott hozzánk, hogy a, bemutassa a Minszki tűzszüneti megállapodást, és tájékoztasson bennünket a helyzetről. Köszönetet mondtunk Angela Merkel kancellár asszonynak és Oland elnök úrnak, akik akik kezdeményezői voltak a legújabb egyeztetésnek és békekeresési tárgyalásoknak. Továbbra is bízunk a békében, a függetlenségben, Ukrajna teritori, teritoriális integritásában és ennek visszaállításának lehetőségében. Mindemellett továbbra is szkeptikusok vagyunk. A 2014-es Minszki egyezményt nem tartották be. A vezetők arról vitatkoztak, hogy hogyan lehetne az új béke egyezményt támogatni. Hogyha ez nem történik meg, ezt nem tartják be, akkor megfelelő lépéseket kell tennünk. A tűzszünet, amelyet február 15-én éjféltől kellett volna betartani, ezt már több mint 800-szor szekték meg az EBSZ szerint. Holland elnök úrral és Merkel kancellárasszonynal folyamatos egyeztetésben vagyunk. Az Európai Unió továbbra is egységes ebben a kérdésben. Továbbra is szank- további szankciók lehetősége fennáll. Bármilyen fejlemény fejleményre kész kell, hogy legyünk, akár jó, akár rossz eseményekről van szó. Beszéltünk a párizsi terrortámadásról, és elköteleztük magunkat a terrorizmus elleni harc mellett. Az új munkaterv azt követeli az Európai Uniótól, hogy folytassa a munkát a belső biztonság megteremtése érdekében. Konkrét dolgokat azonban gyorsabban és jobban kell elvégeznünk, például a biztonsági, a Schengeni biztonsági szabályok alkalmazása, illetve a lőfegyverekre vonatkozó törvények betartatása. A kopenhágai támadások alá húzzák azt, hogy nagyon fontos a fellépésünk, minden típusú szélsőség ellen és terrorizmus ellen fel kell lépni. Kit szeretném használni ezt a lehetőséget arra, hogy gyászunkat fejezzem ki, és együttérzésünket fejezzem ki a dániai áldozatok családjával. A szörnyű események Dániában arra ö, oda vezettek, hogy fel kellett vetnünk ezt a témát is. Nagyon fontos területek vannak, amelyekben támogatni tudjuk egymást, és amely területeken a közös fellépés elengedhetetlen. Ebben az összefüggésben támogatom, üdvözlöm az utas névlistákkal kapcsolatos egyezmény ben lévő e, előrelépést. E, én azt gondolom, hogy valóban meg lehet e, védeni a polgárokat a magánszféra véd, megsértése nélkül. Az önök segítsége ezen a területen elengedhetetlen. Az Európai Tanács júniusban vissza fog térni erre a kérdésre, más témák között is. Időközben együtt kell szembenéznünk ezzel a fenyegetéssel. Kedves képviselők, ami Görögországot illeti, a februári ülésünk nem volt a megfelelő pillanat a nem koordinált eh, fellépésre. Az Euró csoport elnöke tájékoztatott bennünket a helyzetről, a Görögországgal való tárgyalásokkal kapcsolatban. Üdvözöltük Cipras urat, aki új tagja a tanácsnak, és ő tájékoztatott bennünket a helyzetről a saját szemszögéből. A, megállapodtunk abban, hogy miniszteri szinten folytatódnak a tárgyalások nem kételkedem abban, hogy ez folytatódik. Szoros kapcsolatot tartunk fel eh, a releváns szereplőkkel, és megállapodást tudtunk elérni múlt pénteken. Örülök annak, hogy az eurózónás miniszterek zöld eh, utat adtak a görög reformterveknek. Aztán a gazdasági és valutaunió lehetőségeit is megvizsgáltuk. A megfelelő volt a feltételrendszer ennek a vitának a megtartásához. Juncker úr tájékoztatott bennünket arról, hogy mire van szükség ahhoz, hogy jobb gazdasági kormányzást érjünk el. Egy dolog teljesen világos, az LKB legutóbbi döntése után e, az, hogy az a döntés, hogy a e, a tagállami gazdaságok erősebbek legyenek, illetve versenyképesebbek legyenek, ez nem lehet Brüsszelből elrendelni, nemzeti szintű döntésekre és fellépésre van szükség. Kedves kollégák, most a márciusi európai tanácsülést készítjük elő. Az elkövetkezendő hetekben napról napra követjük az ukrajnai és libiai helyzetet. A márciusi csúcs találkozón végig kell gondolni a keleti és déli szomszédsági politikát, folytatjuk a vitát az európai gazdasággal kapcsolatban, és még egy fontos, számomra nagyon fontos témára is koncentrálunk, ami nekem személy szerint is önök közül sokaknak fontos, az Energia Unió. Ahogy Sefcsovics alelnök úr is erről beszámolt, az Európai Unió nak ezen a területen előrelépés kell elérnie. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen. Most pedig Juncker úr kap szót a bizottság nevében. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt tanács elnöke, tisztelt kollégák. 12 février Február 12-én a tanácsülés, informális tanácsülés volt, tehát nem hoztunk döntéseket. Ugyanakkor nagyon hasznos volt, és a híresztelések ellenére nagyon hatékony volt, és ez elnöke is az volt korábban a párizsi eseményekkel kapcsolatban megvitattuk a terrorizmus elleni harcot. Szeretném bejelenteni, hogy megegyeztünk abban, hogy a Schengeni vívmányok nem jelentenek gondot. Schengen válasz a problémára, így a bizottsági javaslatot elvetve úgy döntöttünk, hogy nem módosítjuk a Schengeni vívmányokat. A terrorizmus elleni harcban nem szabad túlságosan kapkodva, sietve döntenünk, ez nem segíthet. Gondolják csak át, milyen hibát követtek el amerikai barátaink, közvetlenül a New Yorki szeptember 11 illetve washingtoni szeptember 11-i támadások után. Tehát nyugodtan, de nagyon komolyan kell döntéseket hozni. Az európai utas nyilvántartás kérdéséről is vitatkoztunk, és az európai bizottság egyik tagja ezzel kapcsolatban döntést hozott. Szeretném azt elmondani, hogy önök mindent megtettek azért, hogy a parlament és a különböző szakbizottságai, különböző fórumai közelítsenek a bizottság álláspontjához, akik az én álláspontomat is megelőzték. Néhány hónappal ezelőtt is születtek döntések, az alapjogok kérdése, illetve a szabadságjogok kérdése olyan, dolg, olyan témák, olyan alapelvek, amelyek a bizottság számára is nagyon fontosak, de úgy gondolom, hogy megfelelően derűsen és pozitívan kell, kell ezeket a kérdéseket, kérdéseket kezelni. Február 12-én megvitattuk az energiapolitikát is, ma délelőtt ezzel kapcsolatban döntést hoztunk. Úgy gondolom, hogy mindig a parlamenti ciklus elején kell a nagy projekteket elindítani. Hogyha ezt erre korábban rájövök, akkor valószínűleg jobb eredményeket értem volna életem során. Jó lenne, hogyha a bizottság prioritásait mi hamarabb elkezdenénk megvalósítani. Egy zöld könyv fog születni a a tőke piacokról. Tudom, hogy vannak kollégák, akiknek nem nagyon tetszenek a zöld könyvek. Kék könyv azt mondja, hát igen, a színeknek azért pártpolitikai konnotációja is van. Lehet, hogy Filipnek tetszenek a zöld könyvek, de ehhez azt kell, hogy ő is zölden reagáljon erre. Tehát az Energiaunió gondolatát elindítottuk, átláthatóságra törekszünk a bizottsági munká, munka során, hogy mindenki számára világos legyen, hogy milyen munkát végzünk, illetve az összes döntést meg kell hoznunk a digitális belső piac témájában, erre majd májusban kerül sor. Ez azt jelenti, hogy addigra az összes komolyabb bizottsági projektet elindítottuk. Tehát minden rendben lesz. Tusk úr elnökölte ezt a csúcsot február 12-én, és egy tanulmányt is megvitattunk az Európai Unió, illetve a Gazdasági és Monetáris Unió válságáról szólt ez a tanulmány. Egy kérdőívet is megvitattunk, amely a, a gazdasági és monetáris unió jövőjéről szól. Bizonyos személyek sajnálatukat fejezték ki, hogy kérdéseket tettem fel, de hogyha az ember nem tesz fel kérdéseket, akkor válaszok sincsenek. Tehát, hogyha válaszokra törekszünk, már pedig én azokra törekszem, a gazdaság és monetáris unió jövőjéről, akkor bizony fel kell tenni a kérdéseket Tusk úr, Drági úrral komoly eszmecserére kerül majd sor a következő hetekben, és természetesen az Európai Parlament elnökét is bevonjuk ebbe. Szeretném elmondani, hogy ez lesz majd a négy elnök jelentése, tehát természetesen Martin Schulz is szerepel ebben. Itt nem arról van szó, hogy négy intézmény plusz az Európai Parlament is szerepel ebben, nem? Mi próbáljuk feltérképezni a személyes gondolatainkat. A bizottságban az eddigi vitákon, illetve a, a tanácsi vitákon ezekről a kérdésekről még nem vitatkoztunk. Drági úr ugyan független, nem tudom, hogy mit tett, független, mi nem vagyunk függetlenek, de fontosnak tartom, hogy az öt elnök személyes gondolatát tartalmazza ez a jelentés, és én személyesen fogok majd gondoskodni azért, hogy az Európai Parlament elnök is részt menjen ebben. Most pedig szeretnék köszöntet mondani az Európai Parlamentnek, a szakbizottságoknak és a jelentéstevőknek, akik kitűnő munkát végeznek, Bulmanóra és Fernanz de úrra gondolok. Ők mindent megtesznek azért, hogy a parlament mi hamarabb döntést tudjon hozni a különböző a különböző jogszabályi javaslatokkal kapcsolatban legkésőbb júniusban. Én szeretném, hogyha júniusban ez a döntés döntéshozatal megtörténne. Elnök úr, hogyha közösségi módszert választottunk ezen jogszabályok elfogadásához, bár elég lett volna, lehetőségünk lett volna arra, hogy a bizottsági döntéshozatali folyamatot válaszuk, az nem volt véletlen, szerettük volna az Európai Parlament is bevonni ebbe. Tehát nem, véletlen, nem véletlen volt ez a döntés. Ma a bizottság grémiuma költségvetési dimenziókról hozott döntést. Számos tagállamra vonatkozik ez a döntés. A parlament és a közvélemény sokat foglalkozik Franciaországgal. Ma azt döntöttük el, hogy arra kérjük Franciaországot, hogy 2005-ben a struktúrális deficitjét csökkentse 0,5%-kal. Ennek az lenne a, ennek az lesz a következménye, hogy a 2015-ös francia költségvetés 0,2%-kal kell csökkenteni, és 0,8%-kal a strukturális deficitet csökkenteni kell 2016-ra. Plusz két év határidőt szabtunk ki Franciaországra, de intenzívebbé tettük azt a folyamatot, amelynek célja az, hogy a makrogazdasági igyelődlenségeket csökkentsük, tehát Franciaország egyfajta megerősített felügyelet alatt van, elnézést a kifejezésért, de ez azt jelenti, hogy a bizottság nagyobb figyelmet fordít majd Franciaország költségvetési tevékenységére. Tehát folyik a munka, mert megtesszük, amit tudunk, mindent azért nem tudunk megtenni, amit önök számon kérnek tőlünk, de várjuk és számítunk az Európai Parlament támogatására, hiszen parlament nélkül az Európai Bizottság vak és süket, és képtelen arra, hogy bármit is tegyen. Köszönjük szépen a bizottság elnökének. Wir Hölgyeim és uraim, most a vita következik, mielőtt azonban megnyitnám a vitát, két rövid közleményem van. A vita során először is nagyon oda fogok figyelni az időre. A frakciók ugyanis megkértek, hogy a következő viták miatt is figyeljek oda szigorúan a felszólalási idő betartására. Általában nagyon nagy lelkű vagyok, ezt önök is tudják, de most szigorúan betartatom a hozzászólási időt. A második közlendőm nem lesz catch the eye, tehát spontán felszólalások nem lesznek, és kékártyás felszólalás sem tudok biztosítani. Egy más, még egy közlendőm van, amely nagyon fontos, az intézményeinkben rendszeresen fogadunk gyakornokokat. Olyan hölgyek és urak ők, akik gyakornoki állást töltenek be itt a parlamentben vagy a bizottságnál. Egy foci meccsre kerül sor a két intézmény gyakornokai között, 10 az 1-hez volt az eredmény az Európai Parlament javára. Én úgy gondoltam, hogy a bizottság elnökének jelenlétében ezt szóvá kellett tennem. Egyet értek az eredménye. Ich weiß, Herr Tusk, Sie schauen. Látom, Tusk úr, néz, ön is szereti a focit. Állítson össze egy tanácsi csapatot, megnézzük majd, hogy a tanács gyakornokai hogyan boldogulnak ellenünk. Most az Európai Néppárt részéről Szerius Volszki úr kap szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlament, bizottság és tanács elnöke. Csak két hét telt el a legutóbbi informális csúcs óta, és úgy tűnik, hogy úgy tűnhet, hogy azóta rengeteg idő telt el, mint a felgyorsult volna az idő. A tanács a terrorizmusról volt hivatott tanácskozni, de a görög válság és az ukrajnai helyzet és a napirendre került. Mi a közös ebben a három dologban? Mindhárom próbára teszi az európai értékeinket. Egyrészt a terrorizmus, a szólásszabadság, ezeken a területeken konzisztens tervet sikerült ki, kialakítanunk, ahogyan Tusk úr is elmondta. Ami Görögországot illeti, itt ragaszkodtunk a tagállami fellépéshez, illetve ahhoz, hogy a fiskális felelősségvállalás területén mindenkire ugyanazok a játékszabályok vonatkozzanak, ugyanakkor azonban a szolidaritás szempontja is érvényesült, és úgy gondolom, Görögországgal kapcsolatosan sikerült eredményeket elérnünk, Juncker úr. Ukrajna, a harmadik eset, szintén próbára teszi az értékeinket a két előző ügynek az egyes elemei ötvöződnek itt, a Charlie Hebdo, a terrorizmus és Görögország. Itt a terrorizmusnak is tanúi vagyunk, és a gazdasági összeomlásnak, és a Ukrajna kapcsán erőszakkal váltott, változtatják meg az országhatárokat, és megsértik a nemzeti szuverenitást. Oroszország finanszírozza a terrorizmust, és háborút folytat Ukrajna ellen. Az Európai Uniónak, hogy Tusk urat idéz, idézem, értékalapú külpolitikára van szüksége, vagy pedig a szankciókat kell növelnünk, szembesülve az erőszak növelésével a másik oldalon? Fontos, hogy a Minszki megállapodást betartsuk, de nagyon fontos, hogy nyomást is gyakoroljunk azáltal, hogy növeljük az erőszak gazdasági árát az agresszor számára, és támogatnunk kell Ukrajnát a nemzetközi jog értelmében. Itt két alapelv érvényesül, a önmagunk megvédésének a joga, másrészt pedig a támogatás, illetve segítségnyújtás felelőssége. Köszönjük szépen, Pitella úr kap most szót az SND részéről. Grazie, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Juncker elnök úrnak is, hogy bejelentette, hogy, Európa, hogy az európai jövőjéről szóló dokumentumot majd öt elnök írja alá, megmagyarázhatatlan és igazságtalan lett volna, hogyha kihagyják az Európai Parlament elnökét. Az Európai Parlament elnöke megérdemli, hogy bevonják ebbe. Egyrészt az elnöksége folytán, másrészt pedig az intézmény folytán. Görögországgal kapcsolatban pozitívnak tartom az elért megállapodást. Mindenki számára megérthető vagy érthetővé kell tenni, hogy a választási eredményt tiszteletben kell tartani, és és elképzelhetetlen másként gondolkodni, létezik egy hatalmon lévő kormány. Tetszik, nem tetszik ez a helyzet. Meg kell próbálni feldolgozni ennek a választási eredménynek az értelmét, a megszorítások hatását, és azt is tudnunk kell, hogy működnie kell ennek a kormánynak, a propaganda fázistól el kell jutniuk a működési fázisig. Egy nagyon komoly reform folyamatot kell végrehajtani, amely az egyenlőségről szól, a méltányosságról, a korrupció elleni harcról, az adóreformról. Ez alapján fogjuk megítélni majd a kormány. Aztán külpolitika, Ukrajna. Tusk elnök úr is beszélt erről, köszönetet mondok ezért. Létezik egy tűzszüneti megállapodás, ez már valami, már csak azt kéne elérni, hogy tényleg működőképes is legyen. Konszolidálnunk kell a tűzszüneti megállapodást, és, el, és az lenne a cél, hogy ezt aztán végezetül békévé alakítsuk. Líbia. Köszönöm Tusk elnök, hogy emlékezetünkbe idézte ezt a témát. Drámai vészhelyzetet jelent Líbia, és sajnálatos módon nem figyelünk rá oda elég. Hihetetlen veszélyeket rejt magában a líbiai, líbiai helyzet, erre sokkal jobban kéne koncentrálnunk. És biztos vagyok abban, hogy Mogherini azt mondja, majd megadja a helyes választ. Aztán bevándorlást, Lampedusa. Fontosnak tartom, hogy a Triton kialakul, de ez szerintem nem elégséges, ennél többre van szükség. Egy Mare Nostrum európai változatra van szükség. Aztán terrorizmus elleni harc, a PNR, PNR-hez ennek nincs túlságosan sok köze, nagyon fontosnak tartom tehát a terrorizmus elleni harcot, és nagyon örülök annak, hogy amit elterveztünk, azt majd meg is fogjuk tudni valósítani. Köszönöm, Péter Laura. Most Morvai asszony kapja meg a szót ügyrendi kérdésben. Yes, Mr. President, as I wrote... Igen, elnök úr, ahogy írtam önnek, önnek nincs joga egyhangulag megváltoztatni a napi rendet, melyet a parlament az ülés elején elfogadott, és a napi renden van egy spontán felszólalási szakasz a vita után van, morvai asszony, nekem nincs jogom egyoldalulag megváltoztatni a napirendet, nem is tettem ilyet. A 162-es cikk 6-os, 7-es pontja szerint az el, a, a kékkártyás és a ö, spontán felszólalások csak akkor lehetnek, hogyha van idő ezekre. Ez az idő akkor felhasználható spontán felszólalások rám. sajnos nem marad fenn idő, már most is későbben vagyunk. Másodszorban a kékkártyás kérdések kizárólag az elnöki hatáskörbe esnek. Olvassa el a vonatkozó cikk megfelelő pontja, vagy 6 pontját, akkor majd látja. Most Fortiga asszony a konzervatív frakcióban kapja meg a szót. Uh, honorable President, I had a dream. Tisztelt elnök úr, volt egy álmom. Ez az álom arról az Európai Unióról szólt, amely az elvárásaimat, reményeimet tartalmazza. Egy olyan Európai Unió, amely több évvel ezelőtt létezett. Valószínűleg ez lett volna az az, az az eszmecsere, amelyet az áldozat, úgynevezett áldozat országokkal tartottunk volna, és egy tárgyalási mandátum elfogadásáról szólt volna, valamint az Európai Unió szerződései értelmében egy felhatalmazásról szólt volna, hogy tárgyaljunk, hogyha így döntünk. Mi, mi, mi is a helyzet e helyett? Egy mandátum nélküli formátum bármiről is legyen szó, a részvétel hiánya mind az a tanács elnöke, mind a bizottság elnöke részvételének hiánya a főképviselő hiánya, illetve a G7-ek vitája során egy olyan támogatás, amely feltétel nélküli. Egy dolog biztos, nem csak, hogy konfliktussal kell számolnunk, hanem valós háborúval, a nemzetközi szabályok, törvények, megsértésével egy szuverén ország annexálásáról beszélünk, és mi ebben a helyzetben döntésképtelenek vagyunk. Tudnunk kell, hogy az Orosz Föderáció semmilyen megállapodást nem teljesített, semmilyen olyan megállapodást, amelyet Ukrajna kapcsán megkötött. Mégis az informális tanácsülésen úgy döntöttünk, hogy nem tárgyalunk további szankciókról, nem beszélünk további szankciókról, ami azt jelenti, hogy ezt a konfliktust befagyasztjuk. Ennél tovább kell lépnünk. További határozott, kemény döntéseket kell hoznunk, amelyek az Európai Unió felhatalmazzák megfelelő eredmények kicsikarására. Megfelelő terrorizmus ellenes intézkedéseket kell hozni, gondolok itt a PNR, PNR irányelvre, ezt rendkívül fontosnak tartom. A politikai frakcióm kereteiben beszéltünk erről a problémáról, beszéltünk Görögországról. Két oldala van ennek a problémának. Egyrészt egyértelműen látnunk kell vitáink során, hogy a monetáris unió milyen következményekkel jár. Ugyanakkor emlékeznünk kell arra is, hogy Görögország elfogadása politikai döntés volt, ugyanúgy, mint a monetáris unió. És nem tehetünk úgy, mintha most csak gazdasági érveket kellene mérlekre tenni. Köszönöm szépen. A liberális frakció elnöke Fárastát szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is szeretnék reagálni Juncker eh, elnök úr PNR-rel kapcsolatban mondottakra ezt nem, fog, nem vizsgáltuk felül, hanem nagy többséggel egy állásfoglalást fogadtunk el európai szintű PNR ö, kialakításáról a bizottsági javaslat alapján. A szükségesség, illetve az arányosság a két olyan feltétel, amely alapján létre kell hozni ezt a rendszert, és egy irányelv felé haladunk, amely az adatvédelmet biztosítja. Tehát nem mi vagyunk azok, akik, eh, akik felülvizsgálják eh, saját álláspontokat, hanem mi hárman vizsgáljuk meg, hogy mit tesz a bizottság, mit tesz, mit tesz a, a tanács, és mi magunk is előrelépünk majd ebben az anyagban. De hát ezt együtt fogjuk megtenni, nem pedig külön-külön, nem egymástól függetlenül. A második megjegyzésem, a gazdasági kormányzás keretében szerintem nagyon jó eredményt látunk. Most már lassan vége az úgynevezett contractual arrangements-nek, amely nem volt helyén való, és úgy érzem, hogy egy másik irányba kell haladnunk, ez pedig, e, ez pedig egy globális konvergencia iránya az Európai Unióban, illetve az eurózónában. Tehát úgy érzem, hogy most itt a megközelítés helyes. The third point that has been discussed. Ez a harmadik pontra. Ez a harmadik pontra vezet át a Görögország kapcsolatos formális tanács. Szerintem helyén való döntés volt az úr, hogy négy hónap több időt adtunk, mert ez az eredménye végül is a Görögország adott alkunak. És így módon a görög fél meghatározhatják, milyen reformokat akarnak végrehajtani. Szerintem ez bölcs döntés volt, ám remélem, hogy igazi reformok lesznek ezek. Látom, hogy az adó elkerülés ellen fel akarnak lépni, ez helyén való, aztán javaslatokat terjesztenek be a korrupció ellen, ám hát önmagában ez nem elég. Engem a levél nem nagyon hatott meg, nem volt nagy, nagy benyomással rám, a néhány nappal ezelőtt írt level a kormánynak. Vannak itt más tennivalók, például meg kell nyitni a fiatalok előtt bizonyos állásokat és szakmákat, aztán a, a közszektort korcsosítani kell. Abszolút szükség van erre Görögországban. És végül a, a közban, állami bankokat igazi pénzügyi szerzetekké, versenyképes bankokká kell alakítani ebben az országban. Úgyhogy meg kell most várjuk, hogy milyen pótlagos javaslatokat terez be a görög kormány, mielőtt tovább lépünk, ám egészében szerintem jó döntés volt az, hogy egy négy hónapos engedményt adtunk, néhány nap alatt nem lehetett volna egy hét alatt elvárni tőlük ezeket a lépéseket. Végül Ukrajna kérdésére szeretnék szólni, elnök úr. A kérdés, Tusk úr elmondta 800-szor, 800-szor sértették meg a Minsk 2 megállapodást. Szerintem ezen el kell gondolkoznunk, mert fel kell tegyük a kérdést magunknak, vajon Oroszországgal kapcsolatos stratégiánk helytálló-e? Milyen stratégiát folytassunk? Tehát, hogy bevonul Oroszország a Krímfélszigetre, akkor utána reagálunk. Aztán a kelet-ukrán területeken bevonul, aztán utána reagálunk. Aztán Oroszország megsérti a Minsk 2 megállapodást, és talán esetleg majd reagálunk. Szerintem fordítva kéne csinálni, bizonyos módon most kell dönteni, hogy milyen egyéb szankciókat, gazdasági szankciókat vezetünk be, nem azonnal, de tervezzük meg ezeket, jelezve az orosz vezetésnek, hogyha megsértitek ezt meg ezt a megállapodást, akkor ezek meg ezek a gazdasági szankciók lépnek be. Már ezek kész vannak. Ne várjuk meg. Mindig utánuk szaladunk, mindig reagálunk egy, egy sakhúzásra, Putyin egy húzására. Fordítva kéne történnie, eldöntve a tanácsban. Tusk úr javaslatára és Morgan asszony javaslatára vonatkozóan új gazdasági szankciókat megtervezve és jelezve az orosz születésnek, ezek a szankciók valóságá válnak abban a pillanatban, ha tovább folytatja folyamatos megsértés, agressziót és megsértését a megállapodásoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az Egyesült Baloldal frakciója nevében Papadimulis úr kap szót. Köszönöm szépen. A válasz, amelyet az Európai Unió, az Eurócsoport, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank ad a görög kormány által felvetett kérdésekre egyfajta tükörként jelennek majd meg, és tükrözik azt, hogy az euróövezet hogyan kívánja majd a saját problémáit orvosolni ugyanis az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy egyre csökkent a beruházások mértéke, növekedett a gazdasági stagnálás, a defláció és egy újabb, egy újabb recesszió kockázata tűnt fel a horizonton, ez pedig az Európai Unió övezetének egész részét tükrözte és érintette. Egy McKinsey tanulmányból az derül ki, hogy az elmúlt évek során az államadóság az Európai Unióban növekedett, 15 tagra jellemző ez az euróövezetből, ami sokkal nagyobb mérték, mint ami a Maastrichti szerződésben szerepel. Hét ország esetében a GDP 100%-át meghaladja az államadóság aránya, és a legnagyobb államadóságbeli növekedés Írországot jellemzi 172%-os növekedéssel, 103%-os növekedés volt kimutatható Görögország esetében, és 100%-os volt a növekedés Portugália, 72% Spanyolország esetében ezen országok, amelyek ugye az egyetértési megállapodás részesei voltak. Nagy örömmel látom, hogy a Görögországról szóló vita más hangnemben zajlik, nem úgy, mint ahogyan azt néhány évvel ezelőtt a német keresztény demokraták néhány nappal ezelőtt kezdeményezték. Ők egyfajta bosszút akartak állni a görög állampolgárokon, amiért az ő érdekeik ellen szavaztak a választásokon. Néhány napja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előtt felszólalt, és elnök úr azt mondta, hogy az európai intézmények elfogadhatatlan módon jártak el a görögökkel szemben, és a programot helytelenül hajtották végre. Miről döntött az eurócsoport? Nos, így Görögország most egy kis időt kapott, egy lélegzetvételhez jut, és így biztosíthatjuk azt, hogy a szabályok egyfelől teljesülnek, másfelől pedig azt is biztosítani lehet, hogy a demokrácia érvényesül. A választási eredményekből egyértelműen kiderül, hogy talán valamit változtatnunk kell, lehet, hogy hibákat követtünk el. Ez volt a célunk. Természetesen elfogadjuk, felvállaljuk a kötelezettségvállalásainkat, az európai szolidaritást, hogy az adók kikerülés és a korrupció ellen fellépjünk. Technikai segítségnyújtáshoz folyamodtunk, és az előző kormányok ezt nem akarták, ahogyan Sajblő úr mondta. A Junkeri beruházási csomagból több alapot szeretnénk annak érdekében, hogy ezek azon országokba jussanak el, amelyek leginkább rászorulnak a nagy munkanélküliségi ráta miatt és természetesen a rugalmasságot is támogatjuk, azt a rugalmasságot, amely fontos, hogy meglegyen a stabilitási paktumban. Prodi korábbi bizottsága volt illetékes, mi a lehető legtöbbet szeretnénk kihozni abból, amiről most döntött az Európai Központi Bank. És végezetül Ukrajnáról szeretnék néhány szót szólni. A béke megállapodás gyakorlatilag egy kis palánta, ami könnyen kiszáradhat, úgyhogy arra kell törekednünk, hogy a békére vonatkozó erőfeszítéseket támogassuk. Amikor pedig terrorista támadásokra kerül sor, nem csak szolidaritást kell tanúsítanunk eh, Franciaországgal és a Dán néppel, ez helyes és pozitív, de örülök, hogy Juncker úr azt is elmondta, hogy nem szabad azt a hibát elkövetnünk, amelyet 2001 után az amerikaiak elkövettek. Köszönöm az öt frakció nevében, Lambert úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Görögországgal kezdeném, egy kérdéssel hogy valóban szüksége, szükségünk van egy olyan pszichodrámára, amely már négy hete tart. Egy olyan pszichodrámára, amely alapján a görög kormány úgy tesz, mint a folytatna, folytatódna a választási kampány, és természetesen, hogyha a csőd, csőd fenyegeti ezt az országot, akkor ennek konkrét következményei lesznek. Emellett a tanács részéről sokan azt hangoztatják, hogy Görögország fizetni fog, amely azt is jelenti, hogy ki fog jönni, ki fog lábalni ebből, ebből a válságból, mint a 20-as években Németország esetében ugyanezt hallottuk. Egy olyan országról van szó, amely a 20, 20 a 20. században mint egy három alkalommal is nagyon súlyos helyzetben körült. Most valóban négy hónapot nyertünk, és ez nagyon helyes. Nagyon jó lenne, hogyha ezt arra fordítanánk, hogy új megállapodás születne Görögország és, és partnerei között. Nagyon fontosnak tartom elsősorban azt, hogy Görögország támogatható legyen, hiszen a modern gazdaságban soha nem, nem volt még olyan ország, amely ilyen mértékben folytotta volna a GDP-t ilyen arányban arra, hogy a kilábaljon a válságból, a hiteleit fizesse. Itt 3,5-4 százalékról van szó jelenleg. A második megállapítás, a új görög kormány megbízhatóbb megbízhatóbb az ígéretei terén, mint a PASZOK volt, a korábbi kormány, abban, hogy egész egyszerűen egy fiskális rendszert hozzon létre Görögországban, és egyrészt az Európai Unió szakértelemmel segíthet, illetve harmadik ország, mint például Svájc is, információ szolgáltatásra, illetve nem befizetett adókra vonatkozó tájékoztatással. Harmadik megjegyzésem, fontos az, hogy a görög gazdaság a fenntartható fejlődés útjára lépjen, beruházásra van szükség, illetve energia, energia területén átalakulásra. Képzeljük csak el, nettó energiaexportőr lehet Görögország, ugye az Európai Unió felé. Ez nagyon fontos forrás az ország számára, gazdasági forrás, illetve az egész görög gazdaság számára. Ez pedig azt jelenti, hogy ebbe az irányba kell a beruházásainkat irányítani, csatornázni senki nem játszhat arra, hogy az új kormány, görög kormány kudarcot valljon. Senki. Azért, mert eh, ha ez a kudarc bekövetkezne, akkor az anti-európér populisták ma már hajtaná vizet. Köszönöm Lambert úr, most a DFDD frakció nevében Nátel úr kap meg az elnök úr. Én is Görögországra koncentrálok ma, azzal kezdem, hogy idézem az Blumot az Eurogroup elnökét, aki azt mondta két az előtt, hibáznak, ha azt mondják, hogy a demokrácia az, ahol a, választások megváltoztatják az eurozón működését. Juncker úr meg, ő meg azt mondta, nincs demokratikus választás az Európai Unió szerződései ellen. Hát ez elmondja, elmond mindent magáról, az eurofanatikus gondolkodásáról, hogy látják ők a demokráciát. Ironikus az, hogy önök lerombolják a demokráciát, a demokráciát annak saját bölcsőjében, Görögországban. Bevezették a közös valutát, amelyet sosem kellett volna bevezetni. A demokratikusan megválasztott miniszterelnököt elmozdották, amikor népszavazást akart hív, ö, megszervezni a tönk szélére sodorták Görögországot a megtakarításokkal, tönkreteszik a gazdaság, gazdaságok láncokba döntötték ezt a nagyszerű országot. A görög demokrácia nem az önöké. A görögök eleget szenvedtek. A harci, harcvonalak világosan látszanak, a, a demokrácia el, erői Görögországban az Európai Unió antidemokratikus erője ellen. Vajon Vajon a 300 termpulénál megáll-e majd, kérdezem a görög demokráciától és a parlamenttől. Önök a demokrácia létrehozói, önökkel hogy megvédjék, mondom a görög népnek, kövessék őseik útját, ne engedjenek, ne reszkessen a kezük. Önök a demokrácia védői és harcosai, önök Homérosz, Platón nemzete, és hogyha megállnak a harcban, akkor mindannyiunk számára reménysugár lesznek. Das Le Pen. képviselő kapszolt. Uh, kormányát megválasztották a görög állampolgárok, és uh, ez a trojka politikájának köszönhető, hiszen a megszorítással kapcsolatos ígéretek ide vezettek valós politikai változtatáshoz. A Ciprasz kormánya az eurót választotta, és ezzel szembe ment a saját kampányának. Azt láthatjuk, hogy ha nem segítünk ennek a kormánynak, akkor ez is térdre kényszerül. Hiszen azt látjuk, hogy az euró, illetve a demokrácia, az euró, illetve a jólét kérdőjeleződött meg, és a költségvetésünket, a határainkat akarjuk megvédeni, de ott vagyunk a megszűjtő intézkedések, az, el, az eladósodottság partszakaszán. E a néppárti frakció nevében Lemansz úr képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt francia delegációja nevében örülök annak, hogy az Európai Tanács a terrorizmus ellen felvette a harcot hiszen a párizsi eseményeket követően ott vannak a kopenhágai események, ez közös fellépést követel. Egy olyan témáról van szó, amelyet közösen európai szinten kell kezelnünk, hiszen egy olyan veszéllyel állunk szembe, amely mindenkit érint, a nemzetközi terrorizmus ez. Nem, nem csak Franciaországra szeretném a hangsúlyt fektetni, tisztelt elnök úr, ami Franciaországot illeti, azt mondhatjuk, hogy Franciaország harmad ízben nem tudott eleget tenni saját ígéreteinek, és megerősített felügyelet alá került. Ez pedig a bizonytalanságot jelenti, illetve a bizalom hiányát. Hogyha jól értem, akkor kevesebb idő áll rendelkezésére, mint Görögországnak, hiszen Görögország hat hónapot kapott, Franciaország pedig három hónapot, hogy ebben az évben konkrét reformokat hozzon, és mintegy 16 milliárdnyi eurót takarítson meg 2016 és 17 folyamán. Köszönöm szépen, Európa, hogy egy hogy egy, egy ilyen kormányt támogat. Köszönöm. Most pedig a Szociáldemokrata frakció nevében Fleckenstein képviselője szó. Elnök úr, tisztelt kollégák! Az állam és kormányfők legutóbbi informális találkozója a Minszki eh, tárgyalásokat követően eh, zárult le. A helyzet Ukrajna keleti részében némileg javult, de ami a Minszki megállapodás végrehajtását illeti, nos erről nem beszélhetünk. Úgy gondolom, hogy Ferhofstadt úrnak igaza van, abba kell hagynunk azt, hogy mindig reagálunk a történtekre, és sokkal egyértelműbben kell eljárnunk, amikor is abban az esetben, amennyiben a Minszki megállapodás nem teljesül, és ez fordítva is igaz, mi történhetne, ha közösen egy másik úton haladhatnánk, mint az az út, amelyen eddig az orosz kormány halad. Az ukrajnai helyzet egy egyértelmű nyelvezetet követel meg tőlünk, és a cselekvésünk alapja nem csak az egységesség kell, hogy legyen, hanem a kiszámíthatóság is és ha egyértelmű nyelvezetet is használunk, és egyértelmű szankciókat követelünk, amennyiben a helyzet, ez, a helyzet nem javul, ez azt is jelenti, hogy egyesek katonai megoldást nem tartanak elfogadhatónak, és a fegyverek szállítását sem támogatják. Amikor a szankciókról beszélünk, azt kérném, hogy vizsgáljuk meg hogy az orosz parlament képviselői, akik a listán szerepelnek, ott maradnak-e. Mert ennek eredményeképpen különböző szintekről beszélhetünk, ugyanakkor a parlamentközi párbeszéd már nem, nem valósulhat meg, és ez sajnálatos. Köszönöm, Fleckenstein. Most a konzervatív frakció nevében Luke úr kapja meg a szót. Elnök úr, Görögország egy levél révében kérte a meghosszabbítását a, a hitel segítségnek. Úgy, a levelet én elolvastam sokakkal szemben, és a görög levélből konkrét számok hiányoznak szerintem. Pontosan mit is kínál Görögország, milyen megtakarításokat, azon kiadásokért, amelyeket kér. A, a Syriza kell, hogy valami költségeket megjelöljön, ugyanakkor ezt nem látjuk ebben a levelben. Az adóbeszedést javítani kell, ám hány milliárdot fog ez hozni a görög államkasszába, amit már évek óta próbált ö, ö, megszerezni. A vám végrehajtást megjavítani. Igen, de ez konkrétan hány eurót hoz a konyhára? A privatizációt nem lehet visszacsinálni, ám hogyan lehetne, hogyan lehetne a nyugdíjreformot végrehajtani, milyen konkrét lépéseket terveznek. Európa elnök úr, Juncker úr. Görögország semmilyen számadatot nem adott, ám pénzszámokat kér. Most pedig a zöldek nevében Albrecht képviselő a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! A eh, PNR adatállomány kapcsán egyértelmű, hogy a LIBE bizottság 2013 őszén teljes mértékben visszautasította ezt a javaslatot azért, mert ezt aránytalannak minősítette, most pedig az előadó, aki az akkori javaslatot előterjesztette, most ezt változatlanul előterjesztette. Én nem látom azt, hogy a parlament ezt bármilyen módon jóvá tudná hagyni, főleg annak fényében nem, hogy a múlt évben az Európai Bíróság igazat adott a parlament érvelésének, és kifejtette, hogy egy nem indokolt tárolása az adatoknak nem összeegyeztethető az európai jogszabályokkal. Tehát kérném mindannyiukat arra, hogy bármilyen olyan javaslatot, amely erre vonatkozik, ez, ez egy új javaslat legyen. A bizottságtól egy új javaslatot várunk, máskülönben ez így nem haladhat előre. Köszönöm, most pedig az FDD frakció nevében Begin asszony a szó. Grazie, signor Presidente. Nel loro recente incontro i capi di governo hanno parlato del... Köszönöm szépen, elnök úr. Az állam és kormányfők uh, informális üléseken Görögország jövőjéről beszéltek. Hogy lehet, hogy senki nem figyelt fel a problémára? Maguk a görögökkel, hogy döntsenek a jövőjüket illetően mi pedig itt vagyunk, arról beszélünk, hogy Brüsszel hogyan döntött, Berlin hogyan döntött, és Párizs hogyan reagál. Természetesen itt a szuverenitás kérdése forog fenn, de amikor a sorsunk mások kezébe kerül, akkor talán hibás lépések történtek. Ciprasz elnök úr nagyon sok mindent föladott, miközben Németország tanulságért kíván statuálni ebből a példából. Mi, miért miért miért kényszerítjük térdre az embereket, hogyan gondolhatjuk azt, hogy a GDP 175%-ára rugó hitelek, hitel visszafizethető. Ez nem görög válság, egy európai válság, és nem gazdasági, hanem politikai jellegű válság. Egy kis ország válságáról van szó, amelyet nagyon könnyen meg lehetne menteni vihar a tejás csészében. A politikusok azonban csak a, csak a saját országukra összpontosítanak. Az európai válság nem a likviditással vagy a bizalommal kapcsolatos, hanem a politikusok, a karizmatikus politikusok hiányával. Köszönöm, a Plusz képviselő most a szó. Köszönöm szépen. Az Eurogroup megállapodása a Sziriza kormányjal kiterjeszti a memorandumot és a trojka hatáskörét, csak új névvel, új címkével látja el. Az EU semmi sem változtatott politikáján, bármely az EU-val folytatott tárgyalás eh, ezen az úton csak újabb problémákhoz, súlyos bajokhoz vezethet, újra, továbbra vissza kell fizetni az adóságot, folytatni kell a privatizációt, a bércsökkentést és a megtakarítás sok eh, húsba vágó politikáját. Tsipras csak akkor tud változtatni a helyzetet, hogyha tud változtatni a, a szociális helyzeten és a társadalmat át tudja átalakítani. Senki sem látja át ezt a helyzetet. A görög népnek megvan a maga méltósága, és meglátjuk pénteken a, a kommunista népgyűlésen mi hangzik el, amit, meg, amit mi szervezünk Görögországban. IFP frakció. González Pons frakció a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. A terrorizmus ellenes intézkedésekről szóló foglalást gyakorlatilag minden frakció jóvá hagyta a múltkori ülésszakon, és a tanács is jelezte, hogy a megfelelő irányba haladunk. Spanyolországban szintén megállapodás született a kormányzó párt és a főellenzéki párt között ebben a témában. Most pedig, hogy a, ha már a jó irányba indultunk el, akkor nem szabad, hogy csak a szavak mezején maradjunk az az egység, amelyről tanúbizonyságot tett a három intézmény, és amelyet itt láthattunk a parlamentben, fontos, hogy most tettekben is megvalósuljon felelősek vagyunk egy európai PNR létrehozásában például, amely által felléphetünk a külföldi harcosokkal szemben, természetesen úgy, hogy szigorúan tiszteletben tartjuk az alapvető jogokat ez nem csak a mi szavainktól, hanem a mi tetteinktől függ, rajtunk múlik. Éppen ezért arra is emlékeztetnünk kell, hogy bármit is teszünk a terrorizmus ellenes küzdelemben, mindig szem előtt kell tartanunk az áldozatokat. Végezetül hozzá szeretném tenni, hogy hazám Spanyolország, amelyet képviselek, egy valós energiauniót támogat. Spanyolország és Portugália mindig is azt kérték, hogy az Európával való energetikai összekapcsolást erősítsük, és ez most Európának is érdeke, hogy erősödjön ez az összekapcsolás Európában. Senki sem maradhat egy energetikai sziget, és Európa gondolata maga is azt jelenti, hogy Európa semmilyen értelemben nem lehet sziget, Görögország sem egy sziget. Köszönöm szépen, most pedig a szocialista frakció nevében Ferreira asszony következik. Köszönöm, elnök úr! Az Görögországról szóló ideiglenes megállapodás örvendetes, de ez még nem jelenti a folyamat végét, ez csak egy új szakasz kezdete, és ez a szakasz most más kell, hogy legyen. Görögországot folytogatják a megszorító intézkedések, és ennek a gazdaságra gyakorolt hatása, a társadalomra, a foglalkoztatásra, a bizalomra gyakorolt hatása pusztító volt, ahogyan azt ön Juncker úr is elismerte, és ezért köszönettel tartozunk önnek. Egyértelmű, hogy Görögországban végre kell hajtani reformokat, és korrigálni kell az utat, de ez fokozatosan kell, hogy megvalósuljon, mert csak így lehet sikeres. Nem férhet kétség ahhoz, hogy az alternatívák, az a megszorítás nem lehet út, és az alternatívákat kell most jobban kiépíteni az a kísértés, hogy felhasználjuk ezt a jelenlegi pillanatot, hogy erkölcsi tanulságokat vonjunk le, ez nagyon kockázatos, hiszen nem csak a görög nép, hanem az európai projekt túlélése szempontjából is ez fontos. Éppen ezért a menetrendeket ki kell igazítani, nem mindig az érdekeket kell szem előtt tartani. Köszönöm. A konzervatív frakció nevében Stevens a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Én néhány rövid felhívással élnék most. Európarlamenti képviselőtársaim a PNR jelentésben a konzervatív jelentéstevők Timothy Korkhoff holnap vezeti be javaslatát, ezt kéne támogatnunk a privátszféra, a magánszféra védelmében megszervezve ezt a jelentést. Az Európai Bizottságot meg arra hívom fel, hogy gyorsan vezessen be operatív eszközöket a kockázat elemzésre az EU állampolgárok külső határon való mozgását mérendő. Több bizalmommal kell egymás felé fordulnunk, és intenzívebben kell információt cserélni a tagállamoknak és a feleknek az operatív együttműködés pedig az Európa révén kell megszervezni. A, a belső biztonsági stratégia áprilisban nagyon fontos lesz, mert ezzel tud Európa ö, hozzáadott értéket nyújtani, a terrorizmus elleni harcot erősítve a saját eszközével. Köszönöm. Köszönöm, Stevens asszony, most az EFDD frakció nevében Longden úr szó. Tack för ordet, herr talman. Jag vill rikta mig till herr Tusk och herr Juncker. Och ni kommer nog att Köszönöm szépen, Tusk úrhoz szeretnék szólni, illetve Juncker úrhoz. Tudom, hogy már föltettem ezt a kérdést, de mégis megismételnem. Tusk úr a tanács elnöki pozícióját töltje be most, mintegy 500 millió európai állampolgárt képvisel, akik nem szavaztak, azt mond, amit akar, de igen jól keres, és egy hihetetlen bónusszal indul, valamint olyan nyugdíjat kap majd, amely biztosítja jólétét élete végéig. Milyen munkát végez mindezért? Tuszkúr készen áll-e arra, hogy a mandátumának végén ö, járó bónuszról lemondjon. Konkrét választ szeretnék várni kérdésem. Filimszki képviselő következik. Danke. Köszönöm, elnök úr. Megint egy vita folyik, és úgy tűnik, hogy egyik tanácsülésről a másikra csak romlik a helyzet az embernek gyakran az a benyomása, hogy egyfajta politikai titanikon közlekedik, és az Európai Unió vezetői nem tudják betömködni a hajón a lukakat, egyre inkább süllyed a hajó, a tömeges munkanélküliség, az euró is megingott, most pedig arról akarnak dönteni, hogy további adó milliárdokat visznek a Peloponnesos felé, hiszen ma is tudjuk, hogy ez elveszett pénz. Az Európai Unió egy koncepciós hibát követett el, ez pedig a centralizáció, a szabályozási mánia, amelyről itt beszélünk és aki egy jó, egy tisztességes európai, aki jövőt szeretne a kontinens számára, az visszafordul a nemzetállamok felé, a szuverén nemzetek felé, akik, amelyek egymással együttműködnek. Köszönöm a néppárti frakció nevében Rangel képviselő a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen szerettem volna köszönteni a tanács és a bizottság elnökét, és különösen kifejezni megelégedésemet az eredmények miatt. Ugyanis ez a dinamika, amely az informális tanácsülésen született, ez örvendetes. Például a terrorizmus területén komoly előrelépések születtek, biztosítani tudjuk, a Schengeni megállapodást, illetve a mozgás szabadságot. Másodszorban pedig ugye Ukrajna témájában úgy vélem, hogy annak ellenére, hogy továbbra is sok a bizonytalan tényező és nagyon sok tennivaló van még, Természetesen ugye a gazdasági és monetáris unió is fontos eredmény. Szeretném a következőt leszögezni. Úgy véljük, hogy ez egy jó megállapodás, egy észszerű megállapodás, észszerű azért, mert a görög kormány megértette, hogy kulcsfontosságú a szolidaritás, a nyitottság a problémák megoldásában, és a többi országgal egyelő félként kell, hogy fellépjenek, és tisztelben kell tartsák az euróvezeti szabályokat. És az a tény, hogy ezt megértették, ez fontos, ez egy út, amely egy folyamat része, ezt még le kell zárni. Most további biztosítékok szükségesek a következő három hónap során, de a folyamat elkezdődött, és ez nagyon ígéretes az egész euróvezet számára. Ebben az értelemben azt szerettem volna elmondani, hogy minden ellenére ugye megnyitottuk ezt az utat, és ez mindenképpen remény, reményeket kelt. Köszönöm. Most az összes frakcióban Jotova asszony illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azokról az intézkedésekről szeretnék beszélni, mert a terrorizmus ellen vezettünk be. Úgy tűnik, nincs igazi méreható elemzés az Európai Bizottság részéről a helyzet felmérésére, holott nagy szükség volna erre most amikor új stratégiát vagyunk elfogadandók a biztonságpolitika területén. Azt is látni kellene, hogy a tagállamok mennyire hatékonyan működnek együtt az Interpollal és az Európollal. Szolidaritásra van szükség közös értelmezésre, a terrorizmus elleni harc közös keretére. A Schengeni rendszert nem törölni kéne, hanem tovább erősíteni, fejleszteni. Bulgária közös határokkal bír Görögországgal és Törökországgal. Bulgáriának ezeket a határait meg kell erősíteni, mert ezen a határon a külföldi dzsihadista harcosok könnyen átléphetnek, különösen akkor, hogyha a reptereken erősödik az ellenőrzés egyre növekszik az emigrációs nyomás. Bulgária nem szabad, hogy pufferzóna legyen, amely a nyugati államok biztonságát garantálja. Nem lehet Schengenen kívül tartani. Színediosz képviselője a szó. Köszönöm a tárgyalások. A görög kormány és az EU között világosan bebizonyították, hogy az EU Görögország és Német, Németország és Franciaország irányítása alatt van. A gazdasági növekedés kellene, hogy a cél legyen, és az emberek megsegítése, ám mindezek ellenére úgy tűnik Németország szava érvényesül csak. Nem véletlen, hogy a London School of Economics egyik tanulmánya szerint a németországi hitelek alacsony kamatlába 80 milliárdot hozott a német államkasszába. Az európaiak nem ismerik ezeket az adatokat. Fejezzük tehát be ezt a kizsákmányolását a, a, a görög népnek. Az EU-t ne vigye félre néhány ország, a német kormány a saját vállalásait kell, és így aztán leckésztethet másokat. Görögországnak jöge van annak, hogy kifizessék neki a háborús károkozások ellentételét. A néppárti frakció nevében Karasz úr következik. Hölgyeim és uraim, a tribünön nem szabad ö, ö, nyilatkozatokat tenni. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy senki számára sem kielégítő Oroszország, Ukrajna, Görögország, terrorizmus, bevándorlás, menekült ügy témájában másfél percben kielégítő javaslatokat megfogalmazni. Ez senkinek sem jó. Éppen ezért az, a lényegnél szeretnék maradni az alap gondolattárnál. Egyetlen kérdéskört sem szabad elszigetelten kezelni. Mindig Európa egészéről van szó, itt, nem, itt a mi problémáinkról van szó, nem mások problémáiról. És ezen kérdésekben a kiváltó ok mindig az, hogy a nemzetközi és európai jog sérül, illetve a közös értékek sérülnek. Éppen ezért a mi válaszunk az kell legyen, hogy hogyan tudunk a mi jogi és érték közösségünk alapján megfelelő választ adni. Nem a, a jogsértés nem szabad, hogy megváltoztassa a számukra fontos jogokat és értékeket, hanem a mi értékközösségünk kell, hogy biztonságot és hitelességet nyújtson a megoldások során. Éppen ezért azt kell mondjam, hogy rettenetes az, hogy a görög televízióban azt látom, hogy a görög miniszterelnök miután eh, megállapodott, azt mondta, hogy megnyertük ezt az ütközetet, de a háborút még nem. Ilyen nyilatkozatot nem lehet tenni. Egy kormánypárti újságban pedig Schäuble urat a Wehrmacht tisztjeként jelenítik meg. A mi értékeink mellett kell kiállnunk. Elnök, köszönöm szépen, most pedig az SND frakció nevében Kienge asszony következik. Eh, signor presidente dobbiamo assistere e sostenere. tisztelt elnök úr! segtenünk és támogatnunk kell koordinált formában azon országok erőfesztéseit akik a terrorizmus ellen harcolnak. a béke, békét kell támogatnunk méghozzá úgy hogy mindenkit megvédünk magunkat a biztonságunkat a társadalmunkat az érveink az, az értékeinket az elveinket a terrorizmus elleni harc során nem csak a közeli konfliktusokra kell odafigyelnünk, például Líbiára, hanem távolabbi térségekre is tekintenünk kell. A nemzetközi terrorista hálózat elleni harcban gondolok itt a Szaharától délre első térségekre, Nigériára, a Boko Haramra, de ezek csak példák elfelejtett válságokra, krízisekről szóló példák. Aztán a közel-kelet, Líbia konfliktusai, nem hunyhatunk szemet a terrorizmus ellen. Köszönöm a néppárt nevében, Sújka asszony meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy ma minden intézmény magas szinten, elnöki szinten képviselte magát a mai ülésünkön, és remélem is, hogy egységesek ezek az intézmények a terrorizmus elleni harc tekintetében. Az emberi élet védelme kell legyen minden politika irányítója, és a terrorizmus elleni harcban nem léphetünk tovább az emberi élet védelme nélkül. Két dolgot szeretnék leszögezni ezzel kapcsolatban. Az energiaunió nagy súlyú témája, meg a gazdasági pénzügyi unió, a beruházási terv és Ukrajna, azok a nagy témacsoportok, ahol megoldásokat kell találnunk. Ezért javaslom azt, hogy most úgy az Energiaunió, mint az EMU ügyében, meg a beruházási terv ügyében hajtsuk végre a probléma megoldása célzó lépéseinket, azon problémákat megoldva, amelyek mindenhol érezhetőek, gondolva persze Görögország és Ukrajna problémáira, meg a földközi tenger határaira, ahol a legnagyobb a migrációs nyomás. Itt kell tehát ezeken a helyszíneken megoldani a problémákat. Helyén való, hogy egységesek vagyunk ebben, elméletben, ám most a, ezeket a szép szavakat tetteké kell fordítani. Nem csak Ukrajna problémára gondolok itt, hanem a többére is fontos, hogy egységesek legyünk, ezért örülök, hogy ez egységesség körülhozott látszik. Borrell. Maurel úr következik a frakció Tisztelt elnök úr, nagyon pozitívnak értékelem azt, hogy ilyen sokan vagyunk a teremben, és megerősítjük szolidaritásunkat, támogatásunkat az új görög kormány mellett, illetve a görög állampolgárok mellett, akik nehéz időszakon mentek át az elmúlt években. Ezt pozitívnak értékelem azért, mert a konzervatív vezetőktől azt hallottam a tanácsot követően, hogy a görög polgárok rosszul választottak, és ezért fizetniük kell. Szerintem az ellenkezője a helyzet. E, Európának segítenie kell Görögországnak egy fenntarthatatlan adóság ástruktúrálásában, a költségvetésük reformálásában, és abban, hogy a tevékenységüket újra, újraindítsák, föllendítsék a bizottság elnökének szavait sajnálattal vettem tudomásul. Véleményem szerint szenvedélyes európaiként egy olyan képet, képet kell kialakítanunk, amely, amely segítségével ezt az új politikai lehetőséget megragadhatjuk Európa számára. A néppárti frakció nevében Milan következik. Tisztelt elnök úr, a tanács informális ülése rendkívül fontos volt. Egyik eredménye az, hogy az Eurogroup jóváhagyta a görög kormány új reformtervezetét. Remélem, hogy Ciprasz folytatja majd a reformok végrehajtását, konszolidálja a költségvetést, és Görögország visszafizeti azt az összeget, amelyet kapott. Görögország nagyon sokat kapott az elmúlt évek során a reformokért cserébe. Kisebb összeget fizet, ha a GDP-et vesszük figyelembe, mint Szlovénia vagy más ország, úgyhogy azt hiszem, hogy kellő rugalmasságot biztosítottunk. A Grexit fenyegetése nem vált be, valószínűleg amúgy sem következne be katasztrófa. Az eurócsoport pedig ma nagyon erős. Ezt figyelembe kell vennünk. Négy új tagot szerz, szereztünk az elmúlt időben. Frasi Kolbenyov asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizottsági elnök úr, az Európai Unió nagyon nehéz helyzet peremén áll belső és külső fenyegetés veszélyeztet bennünket. A francia-dánia események, a belgiai fenyegetettség rámutat arra, hogy céljainkat követni kell, és el kell érni a terrorizmus harcban. Nyomást kell gyakorolni a parlamentre aznak érdekében, hogy a PNR jogalkotást befejezzük, illetve nem, nem ez a cél, hogy felgyorsítsuk a munkát, az Európai Parlament épp azért mondja, hogy megvédje az európai állampolgárokat, azok érdekeit és életét. Ha megengedik, röviden kommentálnám a görög helyzet is. Kollégák, közülünk senki sem szeretne a görög kormány helyében, vagy a görög politikusok helyében lenni. A helyzet nagyon nehéz, nagyon nagy kihívást jelent, ám mégis azt szeretném kérni a görög politikusoktól, hogy ők is mutassák azt a szolidaritást, amit tőlünk kérnek. Szlovákiában például 60% az embereknek 500 eurónál kevesebbet keres. Mi szolidaritást mutattunk és támogattuk a görög kormányt, ám ugyanezt szolidaritást kérjük a mostani görög kormánytól is mi felénk. Most pedig az Európai Bizottság nevében Juncker úr szó. Euh, euh, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Euh, Nagyon röviden fogok szólni ugyanúgy, mint február 12-én az informális ülés kapcsán szeretnék reagálni az elhangzott megjegyzésekre, különösen amely bizottságot illeti. Először is Morel úrnak gratulálok, francia szocialistaként, hiszen az ellenkezőjét hallottam tőle, mint a, a francia szocialista kormánytól, illetve a humort is értékelem. Azt hallottuk, hogy sokan vagyunk itt a teremben, nos hát igen, akkor valószínűleg jó a humorérzékel. Harmadsorban soha azt mondtam, hogy hogy a választási eredmények nem változtatják meg a szerződést. Görögország egy szuverén döntést hozott, és tiszteletben tartjuk a görög választást, a görög választások eredményét. Görögország egy ö, olyan eredményt ö, produkált, amelyet tiszteletben kell tartani. tartani áprilisban Finnországban is szavazások lesznek, más országokban is szavazásokra, választásokra kerül sor. Va- valóban minden választás után a szabályokat, illetve a szerződést meg fogjuk kérdőjelezni? Tiszteletben kell tartani a józan ész által diktáltakat, és ezt azt látjuk, hogy nem, nem egyenlő mértékben történik ennek a tiszteletben tartása. Az elmúlt napokban nagyon sok kritika érte a bizottságot. Arra kérvén a bizottságot, hogy a görög vita során mondja, mondja el véleményét, kritika érte a bizottságot azért, mert a gazdaság és monetáris unió kapcsán nem, nem lépett fel kellő erővel, most pedig azt látjuk, hogy túlságosan, szorosan figyelemmel követi a, az euróval kapcsolatos vezetői döntéseket. Azért kritizáljuk a bizottságot, hogy nem lép föl, nem cselekszik, a bizottságnak nem az a feladata, hogy megossza Európát, hanem az, hogy egységet hozzon létre. Számomra a szociális cél az, hogy egységes Európa szülessen, illetve ez nem jelenti azt, hogy ne tegyük meg a szükséges lépéseket, és néha ugye eltérnek a vélemények Görögország kapcsán is. Néhány. Nem értek mindenki és Hogyan lehet, hogy mindig arról beszélnek, hogy valakinek sikerült érvényesíteni az akaratát, és ez mindig mások ellen érvényes az akaratát. Mindig sokan így látják ezeket a kérdéseket. Nem az a kérdés, hogy vajon Görögország győzötte, vagy az euró győzötte. Mi, mi, miről, mi, micsoda butaságok ezek? Miről szólna ez a vita? Semmi értelme ennek így. Európában az érvényesül, aki európai megoldásokat lehetővé tesz. Európában nem az egyik a másik ellen győz. Hagyjuk ezt abba. Nem minden döntés után azt kell nézni, hogy ki győzött ki ellen. Európában nem kell senkinek senki ellen győződnie. Az európai gondolkodásnak kell győznie. Köszönöm, Juncker úr. Most Tusk úr él szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid megjegyzés. Először is. Ukrajnával kapcsolatban egyet értek teljesen azzal, amit Giefer Hofstadt mondott, azzal, hogy több erősebb proaktív stratégiára van szükség részünkről, és egyetértek teljesen azzal is, hogy az egységesség nem olyan, ami, ez nem, nem se helyettesíti az egységesség a stratégiát. Azt is bizonyal tudják, hogy mi az én szándékom, amikor új stratégiáról beszélek. És szerintem nincs kétségük afelől, hogy mit gondolok én ez alatt. De az egységesség az első és fő feltét, előfeltétele annak, hogy bármit is tegyünk ezen a területen. Szükség van egy stratégiára, de egységesség nélkül nem áll meg semmiféle stratégia. Nem lehet sikeres ebben az ügyben. Először is azért, egy gyakorlati oknál fogva egyrészt, azon oknál fogva, hogy bármilyen szankció például csak konszenzust alapján jöhet létre az Európai Tanácsban. Ezért mondom azt, hogy ez egységesség nem egyfajta ideológia vagy egy álom, hanem egy gyakorlati előfeltétel annak, hogy bármit is tegyünk e probléma orvoslására. Aztán van egy másik oka is annak, hogy, hogy miért beszélünk olyan sokat az egységesség fontosságáról. Milyen hiszek abban, és nem nem lepi ez meg önöket biztosan. Hiszek abban, hogy az egyik legfontosabb célja a Putyin elnöknek az, hogy megossza Európát és az egész nyugati közösséget. És ez a második oka annak, hogy ennyire, ennyire már-már mániákusan elkötezett híve vagyok az egységességnek a tagállamok között, és szélesebb körben, az egész nyugati közösség körében és ebben biztos vagyok, hogy erről kell tárgyalnunk a következő tanácson is, márciusban, hogyan tudunk proaktívabb stratégiákat kialakítani, ám arra mindig emlékeznünk kell, hogy egésznek csak akkor van értelme, hogyha egységesen tudunk fellépni. A második megjegyzésem Görögországot illeti, ez a vita nem ideológiai kérdésekről szól, nem arról, hogy, hogy háború folyna Görögország ellen, Azt sem gondolom, hogy Görögország folytonos bajokozó akar lenni csíntevő Európában, hanem a segítségnyújtás mikéntjéről kell tárgyalnunk. Görögországnak ma segítségre van szüksége, Görögországnak pénzre van ma szüksége. Nem abstrakciók ezek, és idő sincsen ezek kell hosszan gondolkozni. A tagállamok, partnerek közötti, barátok közötti tárgyalás erről kell szóljon. Az első köznyilatkozat Ciprac miniszterelnök részéről a választások után az volt, hogy Görögország az eurózóna tagja akar maradni. A második nyilatkozata pedig az volt, hogy szükségünk van a támogatásukra, mondotta Ciprac. Nem hallottam ugyan realista javaslatokat, hogy mondjuk Oroszország vagy Kína segítene Görögországnak, az egyetlen lehetőség a Görögország megsegítésére az eurozóna tagállamai közötti megállapodásban lehet, az Európai Unióban, és talán nemzetközi pénzügyi intézmények bekapcsolásával. Ezért kell közösen tető alá hozni ezt, anélkül úgy, hogy egyet ellenállunk azoknak a folytonos próbálkozásoknak, amelyek éket akarnak verni közénk. És hiszem a görög állampolgárok jelentős többsége világosan látja azt, hogy Európában jó együttműködésre van szükség, és nem egymás ellen kell harcolnunk. És éppen ezért kérem mindannyiunktól, hogy tartsuk nagyobb tiszteletben egymást ezen megbeszélések során, Mert amikor valaki úgy érzi, hogy megsértették, akkor sokkal nehezebb dűlőre jutni, mint, mint egyébként lenne. Úgyhogy ezért kell őszintén nyíltan tárgyalnunk, és elkerülni azt, hogy megsértjük egymást. Ezt szeretném kérni mindannyiunktól. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni azt is, hogy elfogadták hogy szigorúban tartsuk be a felszólalási időt. Ma nem tudunk biztosítani CatchDI eljárás, mert rendkívül korlátoz bennünket az idő, ezért kérném még egyszer a megértésüket, azért mert kék kártyát nem tudtunk biztosítani, és a CatchDI eljárást sem. A vitát ezennel lezárom.